Right, good, good morning uh, everybody. I... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést kérek a késésért. Azt hiszem, hogy a vonatokat tudjuk vádolni azért, és sajnos Trisi elnök egy olyan vonatra vett jegyet, amelyet töröltek. Sajnos még az Európai Központi Bank elnöke sem tud beindítani egy vonatot, amikor azt törölték. De természetesen olyan vonatra vett jegyet, amire megfelelő időben, ami, amivel megfelelő időben ide érhetett. Úgy gondolom, hogy a napi rendet el tudjuk mindannyian fogadni. Igen, köszönöm szépen. Akkor néhány megjegyzésem lenne. Először is ma reggel az értékpapírokról szóló SP1G1 irányelvről volt egy ülés 10 óra 30-kor fog kezdődni. Kérem, hogy a, ha a monetáris párbeszédnek vége lesz, akkor a képviselők menjenek el erre a workshopra. Sajnos én nem tudok magam elmenni, mert egy trialóguson fogok részt venni a gazdasági kormányzásról. A short kapcsolatban is volt egy trialógus, június 28-án. A bizottság több javaslatot mutatott be, kompromisszumos javaslatot, ezeket a bizottságnak elemezni kell, és a jelentéstevő arra is megkérte a bizottságot, hogy újra megfogalmazást alkalmazzon más témákban, és ez még a tanácstól is bizonyos témákban legalábbis visszajelzésre vár, úgyhogy egyelőre nincsen megállapodás több több témában sem, például a cds kapcsolatos tiltás, aztán az opt-in, opt-out lehetséges, lehetségekről megállapodás, és a és több más témákban sem készült megállapodás. A mindezeket elmondván a harmadik napi rendet, napirendi pontra térünk át, amely az LKB e elnökével folytatott monetáris párbeszéd. Az elnök úrral utoljára március 21-én beszéltünk, és a következő találkozónk pedig majd szeptember 19-én kerül sorra. a fiskális megszorítások és monetáris megszorításokkal kapcsolatban is lesznek az eurózóna tagállamaival, tagállamain belül ülések, és ezeket a szakértői panelunk elkészítette, ezeket a dokumentumokat a weboldalunkon ezek megtalálhatók. Sajnos idő hiány szakértőkkel nem fogunk tudni találkozókat tartani, de természetesen kérdéseket tehetünk fel ezekben a témákban is. És természetesen megkapták már a kérdések listáját is. Meg fogok próbálni segítőkész lenni, és biztosítani azt, hogy minél többen megkapják a kérdést, és kérdést tehetnek fel, hiszen tudom, hogy más feladataink is lesznek. Trissé elnök úr, mindig nagy örömmel fogadjuk Önt itt körünkben, és el, elnézést kérek, hogy az autóból egyenesen az ülésébe zavartuk Önt. Biztosak vagyok benne, hogy meg tudja oldani. Öné a szó, elnök úr. Elnök asszony, kedves képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek eh, a parlamentben és az önök szakbizottsága előtt eh, olyan időket élünk, amikor fontos döntéseket kell hozni, és ebből a szempontból különösen fontos a gazdaságirányítási csomag megszavazása. Először is szeretném üdvözölni az Európai Parlament és a Tanács folytatódó erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a gazdaságirányítási rendszerrel kapcsolatos álláspontjaikat eh, közelebb hozzák egymásnak eh, a tanács azt szerette volna, hogyha egy gesztust tesz a parlament felé, ugyanakkor a legfontosabb ellentmondás a fordított minősített többség rendszere, egy nagyon fontos kérdés. Az eurozónának szüksége van egy gazdaságirányítási stabil rendszerre a jelenlegi gazdasági válság, és azt mutatja, hogy milyen nehéz következményei vannak a rossz költségvetési politikának. Éppen ezért nélkülözhetetlen az, hogy egy ambiciózus megállapodást hozzunk. A jelenlegi helyzetben a megállapodás különösen üdvözletes volna, annak érdekében, hogy egyértelműsítsük, hogy a, levontuk a megfelelő következtetéseket a válságból. Most akkor a gazdasági és pénzügyi fejleményekkel foglalkoznék az eurózónán belül. Az előző ülésünk óta, március óta egy sor útmutatást, iránymutatást adtunk ki. Hadd mondjam el önnek, hogy Július 7-én lesz a következő kormányzó tanácsi ülés eh, az LKB-n belül, eh, tehát eh, semmit nem szabad most úgy értelmezni, amit én most mondok, mint ami megelőlegezné a hetedikei monetáris tanácsi döntésünket. Amióta utoljára beszéltem önökkel, a gazdasági tevékenység pozitív irányba mozdult el. Azt várjuk, hogy a magánszektor kereslete, illetve a külgazdasági gazdaságok tovább növekednek, és ez segít az eurozónának is. A az Eurosystem makroekonomiai, makrogazdasági előrejelzései ezt alátámasztják. 1,5 és 2,3% közötti növekedésre számítanak 2011-re, illetve 0,6 és 2,8 közti növekedésre 2012-re. Úgy tűnik, hogy a kockázatok azok kiegyensúlyozottak. Ami az árváltozásokat illeti, látjuk, hogy felfelé irányuló nyomás nehezedik az ár színvonalra, különösen a termelési folyamat első szakaszában. 2,7% volt az infláció májusban, áprilisban pedig 2,8%. Az elmúlt hónapokban tapasztalt inflációt főleg a magasabb energia és alapanyagárak eh, okozták. Az infláció teljesen egyértelműen 2% fölött marad a közeljövőben eh, ezen két tényező miatt. Az Eurosystem előrejelzései azt mutatják, hogy az infláció 2011-ben 2,5 és 2,7% között lehet, illetve 1,1 és 2,3% között 2012-ben. Eh, Nagyon fontos eh, az, hogy a jelenlegi viszonylag magas eh, inflációs arány ne forduljon át magasabb másodlagos hatásokba, például magasabb fogyasztójárakba és magasabb bérekbe, amelyek az inflációs nyomást növelnék. Az energiaárak okozta kockázatok szintén valósak, hiszen azok gyorsabban nőnek, mint gyorsabban nőhetnek, mint ahogy korábban gondoltuk, illetve a az indirekt adózás is ilyen hatással járhat. Ami a monetáris elemzést illeti, azt látjuk, hogy a monetáris expanzió helyreáll, a monetáris likviditás ugyanakkor megfelelő marad. Szeretnénk, hogyha az inflációs várakozások kordában lennének tartva. A középtávon tartjuk magunkat a 2%-os célhoz. A Governing Council ennek nyomán 25 bázisponttal növelte az LKB kamatot áprilisban, eh, annak érdekében, hogy megtámogassa a monetáris eh, politikát, és eh, reagálva ezzel az ástabilitásban jelentkező kockázatokra. Ezt a szintet azóta megtartottuk, és ahogy ezt a múltkori sajtóértekezleten mondtam, úgy gondoljuk, hogy az ástabilitás még mindig felfelé mozdulhat el, és éppen ezért mi továbbra is éberen őrködünk, és készek vagyunk arra, hogy megfelelő, kemény módon reagáljunk, amennyiben középtávon is el akarjuk kerülni az inflációs nyomás kiteljesedését. Hadd beszéljek akkor most a fiskális konszolidációról. Egy monetáris unióban a központi bank az egész területre kitekintéssel kell, hogy legyen, ugyanezt csinálja az amerikai Federal Reserve, eh, amely soha nem alakítaná a politikáit az egyes amerikai államok gazdasági körülményeihez. Az egész euró területhez igazítjuk tehát a szakpolitikánkat, illetve a rátákat. Ez nem azt jelenti, hogy ignoráljuk a pénzügyi különbségeket. Mióta a pénzügyi válság kirobbant, az LKB egy sor non-standard intézkedést hozott annak érdekében, hogy előmozdítsa a, pénzügy, a monetáris politika transmisszióját az egész euró területen egyes eurózóna országokban komoly kihívásokkal kell szembenézniük, de ez az, annak az oka, hogy egyes kormányok nem hajtották végre a szükséges reformokat, és nem folytattak megfelelő politikát. Ezért is fontos, hogy nemzeti szinten is az eurozóna országai vállalják a felelősségüket amely az eurozónában való részvételből fakad. A fiskális konszolidáció múltja bizonyítja, hogy hosszú távon a fiskális egyenlőtlenségek csökkentésének komoly előnye van. Három eh, okot is tudnék mondani, amely miatt a jól eltervezett fiskális konszolidáció jelenlegi körülmények között is hasznos lenne. Strukturális reformokkal párosítva hosszú távú növekedést eredményezhet, ez az első dolog. A nagy fiskális egyensúlytalanságokkal küzdő gazdaságok hoz az, hogy ezt az egyensúlyi helyzetet helyreállítsák, a bizalom helyreállítása az is rendkívül fontos. Ráadásul, ha helyreállítják a gazdasági, fiskális helyzetüket, akkor az előre nem látható eseményekre is jobban fognak tudni reagálni. A jelenlegi tárgyalások a kormányzási csomagról egy ambiciózus eredményt kell, hogy eredményezzenek, és megint csak hangsúlyozom azt, hogy miközben egyetértünk az Európai Parlamenttel eh, abban, hogy minőségi előreugrásra van szükség a gazdasági eh, kormányzással kapcsolatban, mégpedig eh, ezzel a jogalkotási csomaggal lehet ezt elérni. Először is nem szabad megelégednünk azzal, hogy a stabilitási és a növekedési paktum erősebb lesz. A fiskális túlzásokat le kell állítani, ennek véget kell vetni, és az ilyen problémákat ki kell javítani a paktum preventív ágán pedig fordított minősített többségi szavazásra van szükség, és e, időben kell szankciókat hozni, e, akár olyat, olyan szankciókat is, amelyek elsősorban a reputációt érintik. Egy ambiciózus makrogazdasági politikából szintén komoly hasznokat lehetne hozni, húzni. Ehhez egy erőteljesen alkalmazott scoreboardra van szükség, amely kijavítja, amelynek révén ki lehet javítani a hibákat. Azokra az országokra kell koncentrálni, amelyek kockázatot jelentenek a többi eurozóna országra, mert csökkent a versenyképességük. Most pedig az államadósággal foglalkoznék. Látjuk, hogy a fiskális konszolidáció egy sor országban elkezdődött, és az Európai Bizottság 2011 tavaszi előrejelzése szerint 2012-ben 3,5%-ra eh, csökken az eurozóna eh, pénzügyi deficitje, kormányzati deficitje. Ez eh, egy jó hír, és a jelenlegi évben is azt látjuk, hogy az eurozónának a fiskális deficitje eh, mint egy fele az amerikai vagy japán rátának, ugyanakkor egyes eurozóna országok eh, továbbra is magas adóssággal és deficittel küzdködnek. Az LKB e mindig világossá tette, hogy a jelenlegi államadóság válságra a legjobb válasz az, az elhatározott végrehajtása a fiskális konszolidációs pályának, és további strukturális reformokra van szükség, azok végrehajtására ahhoz, hogy középtávon növekedésnek induljon az eurózóna. Az EU-IMF programot követő euró zónabeli országok részéről határozott végrehajtását várjuk el a meghatározott politikáknak. Az Európai Tanács ezt visszhangozta, és nem csak Görögország vonatkozásában, hogy a legmagasabb szintű elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy fenntartható pályára állítsák ezt az országot. Ehhez nemzeti egységre és pártokon átnyúló konszenzusra van szükség. Ami az adósságrendezési lehetőségeket illeti, hadd ismételjen meg azt, amit már mondtam. Nem szeretünk, ellenezünk minden olyan ötletet, amely nem kizárólag önkéntes, és amelyben kényszer elemek is vannak. Emellett a, olyan hiteleseményeket is szeretnénk elhárítani, amelyek fizetésképtelenséghez vezethetnek. a magántőke mobilizálható a privatizációval. Valójában a privatizáció egy nagyon jó módja a magántőke eh, mobilizálásának, és éppen ezért eh, a privatizációt különösen bátorítani kell, különösen Görögországban ugyanis eh, egy ilyen magántőke mobilizációnak nem csak az ország finanszírozhatóságára van pozitív hatása, hanem pozitív strukturális hatásai vannak a foglalkoztatás és a növekedés vonatkozásában is. A magánszektor részvétele, amit mindannyian szeretnénk, eh, azt is kell, hogy eredményezze, hogy a piaci eh, forrásokból lehessen Görögországot finanszírozni minél hamarabb. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, akkor most tovább lépünk a kérdésekhez. Megint csak emlékeztetném a képviselőket, hogyha nagyon hosszú és komplikált kérdéseket tesznek föl, akkor az történhet, hogy vagy megszakítom őket, vagy a kollégáik nem kapnak felszólási időt, vagy nem jön majd az elnök úrtól válasz az ilyenfajta kérdésekre. Úgyhogy általában azt szeretném kérni, hogy mindenki precíz legyen, és ne tegyen fel túl terjedelmes kérdéseket, mert ez mindenkinek csak előnyére szolgál. És akkor én sem fogok senkire megharagudni. Először Bekárt az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, mielőtt felteszem a kérdésemet, a néppárti frakció nevében szeretnék gratulálni önnek a Károly díjhoz. Azt gondolom, hogy ez a díjátadás csodálatos dolog egy nagy európai személyiség számára. Ami a kérdésemet illeti, vissza szeretnék térni a magán részbe bekapcsolódására. Ön hogyan értékeli a francia kormány javaslatát, ami a magánhitelezők bevonását illeti, és itt két kérdésem van még, elnök úr. Az első, kaptak-e már visszacsatolást a hitelminősítő intézetektől, a technikai részletekről, hiszen itt egy nagyon fontos pontról van szó. A Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter tegnap Berlinben egy konferencián azt mondta, hogy korlátozzuk a hitelminősítő intézetek szerepét, és hogyha például a Fitch munkatársai a New York Times-ba írnak, amiben az áll, hogy a határidők kérdése nagyon fontos, akkor ez minden, mindezt megkérdőjelezi. A második kérdésem, ez a javaslat nem mond ellent a magán személyek bekapcsolódásnak Moran Hazard re is ugyanez vonatkozik, és ők aránytalanul jól járnak ebből az ügyletből, illetve ez nem teremtette precedens a jövőbeni folyamatok szempontjából. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm Köszönöm szépen, köszönöm szépen kedves gratuláló szavait. Nagyon meg vagyok hatódva, és az Európai Központi Bank is. Ami a kormányzó tanácsi a kormányzó tanácsot illeti, a Ami a magánszektorbe kapcsolódását illeti, a magán, tehát magánszemélyekbe kapcsolódását a közintézmények és a kormány, valamint a magánintézmények között a kormány feladata. Természetesen ezt eh, nyomon követjük, elmondtuk a saját tanácsunkat, és azt javasoltuk, hogy ez ne legyen kötelező érvényű művelet, de mint amit a kormány felelősségéről van szó. Jelenleg nincsen még elképzelésünk a kormányzásról. A mostani vita után megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. Nagyon odafigyelünk az említettekre, követjük mindezt, ami történik, de egyelőre nem tudok pontos tanácsot megfogalmazni, illetve elképzelést arról, hogy mi is történik. És tudom, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket vizsgálnak, beleértve számos koncepciót is a PSI-ok bekapcsolódásáról. A második kérdés. Nagyon fontos utáni november 28-ára és a megállapodásra, ami az eurózóna tagjai között született, és ők tették a magánszére bekapcsolódását. Ez a szöveg nagyon fontos, a kormányfők szintjén is közzétették ezt függelékként, illetve a főnyilatkozatok mellett november 28-a után ez a dokumentum azt mondja ki világosan, hogy számos eset van, a, ugyanúgy, ahogy az IMF doktrinájára is ez vonatkozik, a legtöbb esetben az az előfeltételezés érvényes, hogy a megfelelő módosításokkal viszonylag gyorsan visszatérünk a spontán piacfinanszírozáshoz. Ez történt az ázsiai válság kapcsán is, Indonézia kivételével visszatérhetek a spontán piacfinanszírozáshoz, és a magánszféra nem kapcsolódott bele az adósság átstruktúrálásába. Bizonyos esetekben természetesen kiderül az, hogy a nemzetközi közösség ítélete alapján mindez nem lehetséges, de mint említettem, a nemzetközi doktrinákra szeretnék utalni és az Eurócsoport is erre a doktrinára utalt a eh, november 28-ai megállapodásában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most az SND, eh, a szocialisták képviselőjében, Edward, neked adom meg a szót. The, uh, el szeretném átadni üdvöző, üdvözletemet az egész csoportom nevében. Következő kérdésem van, hogyha visszatekintünk arra, hogy ön hogy kezelte a válságot, elég sokat improvizált, hiszen nem nagyon volt erre már elkészített terv. És ezt sokan kritizálták is. Azt mondták, hogy kevés eszköz volt, és sok, sokszor csak ilyen hétvégeken történő késői megoldások születtek. A gazdasági irányítási csomag megszavazása után most mit javasol, elnök úr? Mit kell nem csak a válság megelőzésére tenni, hát hiszen azt már azért tudjuk, arról már megállapodást kötöttünk. Mi frakciónk úgy érzi, hogy a növekedéssel kapcsolatos ötletekben hiány van legalábbis a konszolidáción alapuló ötletekben. Tudjuk, hogy sok országokban a kamatlábakat konszolidálták. Önnek mi a véleménye erről? Köszönöm szépen. Egyetértek abban, hogy a kérdését arra koncentrálja, hogy a válság kezelés milyen legyen, nem pedig a válság megelőzés. De a válság megelőzés tulajdonképpen a mindennek a lényege, és azt vonhatjuk le, az a legfontosabb következtetés, amit le kell vonnunk mindebből, az, hogy mennyire fontos ennek a megerősítése. És tudjuk, hogy ebben mennyire osztjuk a parlament nézetét. 2004-ben, 2005-ben nagy országok, sajnos azt kell mondanom, hogy minden nagy ország a stabilitás és növekedési paktum gyengítésére szavazott, és a paktum fő elemeit szétszerelték, és ezeket egy sor gazdaság támogatta. A növekedési és stabilitási paktum túl szoros zakónak bizonyult, és látjuk, hogy ez most mit jelent amikor, eh, amikor egy ideig meg, eh, meg tudtuk vizsgálni, hogy ez hogy működik. 2005 óta az EKB azt mondja, hogy nagyon fontos a kompetitív, eh, a versenyképességi indikátorok és, a, és az egyensúlyhiány megvisel, megfigyelése az eurózónán belül elsősorban, de a 27 országban is. Ezt most mindenki elfogadta. És de tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, tudjuk, hogy milyen nehézségek voltak, egyrészt a fiskális politika miatt, másrészt pedig a versenyképesség elvesztése miatt. Most, ami a válságkezelést illeti, tudja, hogy nagyon világosan kijelöltük, illetve elhatároztuk, hogy a különböző válságkezelő intézmények minél flexibilisebbek kell, hogy legyenek, és a kiigazításoknak pedig minél biztosabbnak, minél megbízhatóbbnak kell, hogy kell legyenek, ugyanis a megbízhatóság itt a legfontosabb kérdés. Meg kell, hogy bízzanak a vállalkozásokban, a befektetőkben, a betétesekben, a bankokban, hiszen nagyon minden döntés ezen múlik. Nem csak a fiskális oldalon, hanem a strukturális reformok szempontjából is, és minden olyan szempont, minden olyan ö, ö, reformról ö, szó van itt, amely támogatja a növekedést. A válságkezelő eszközökkel kapcsolatban is a rugalmasság, a maximális rugalmasság a legfontosabb elvünk. Nem követtük ezt minden esetben, és ezt sajnáljuk is. Volt, amikor nehéz volt ezeket a döntéseket meghozni, de minden esetre ez a legfontosabb kérdés. Elnök, köszönöm szépen az Áldé nevében, Szildi. Ö Elnök úr, köszönöm szépen. Egy megjegyzésem van. Az elmúlt heteken meglepett a tárgyalások párhuzamossága, az ön utódjának kijelölése és a kormányzó tanácsi tagok kinevezetése körül. Van egy iratlan szabály a tagországok között, aminek jelentősége van. És ezekről beszélhetnénk. Ezeket tiszteletben kell tartani. Mint elmondtam már Michel Barnier meghallgatásán, fontosnak tartom azt, nem gondolom azt, hogy ha valaki a saját nemzeti színeit képviseli, mint európai intézmény tisztviselője, akkor ez elfogadható lenne. Ami az államadóságokat illeti, jelentős munkát végzett az Európai Központiban. Vannak írásos szabályok, és köszönöm szépen, hogy ön hangsúlyozta azt, hogy nem maradhatunk csak a megelőzésnél, hanem nagyon fontos az automatizmusok beépítése. Lipski úr is beszélt erről. Ön mit gondol arról, hogyha nem lennének ezek az elemek, akkor inkább meg kell tartani ezeket a szabályokat? Merci beaucoup de, de, vos de votre question. Köszönöm a kérdését és megjegyzését. Ami a központi bank függetlenségét illeti, ön is tudja, hogy mi teljesen nyilvánvalóan többször már írásba adtuk, hogy nem engedünk a függetlenségünkből miután a nagy országok kormányai 2004-ben kérték, hogy csökkentsük a kamatrátát, azt mondtuk, hogy nem. Arra is talán emlékszik, hogy e, nálunk 2% volt, az amerikai Egyesült Államokban 1%, mi azt mondtuk, hogy nem csökkentjük, és e, ez annak idején a három legnagyobb tagállam államfője és kormányfője követelte. 2005. decemberében pedig amikor tíz ország nyilvánosan tiltakozott a politikánk ellen, akkor sem változtattuk meg azt. De tudnék még példákat mondani arra, hogy milyen nagy a függetlenség melletti elkötelezettségünk, beleértve a 2004-2005-ös nagy konfliktust azokkal a kormányokkal, amelyek alá akarták ásni a stabilitási és növekedési paktumot, e, akkor mi az igazgató tanácsunkban azt mondtuk, hogy nekünk grave concernjeink, e, nagy aggájaink vannak ezzel kapcsolatban, és e, ön is utalt a az írásos szabályokra, illetve a betűk szellemére is. Ami a mostani jogalkotási folyamatot illeti. A tanács a trialógus során ismertette az, az álláspontját, és én biztos vagyok abban, hogy a parlament egy olyan irányba viszi a dolgokat, amelyik egy jó európai orientáció, mert a történelem mindannyiunkat meg fog ítélni, és igen keményen fog megítélni. A ha az intézmények eh, gyengének bizonyul, bizonyulnak eh, a válság ellen, akkor nyilvánvaló, hogy eh, ez a gyengeség, ez most kiderült a világválság nyomán. Nem tettünk meg minden lépést a megfelelő időben, ez egy súlyos felelősség. Nyilván vannak aggodalmak a nemzeti szinten érzett aggod, vannak problémák, vannak kiegyensúlyozatlanságok a nemzeti szinten érzett aggodalmak, illetve az európai szintű aggodalmak között. Mi mindig ugyanazt mondtuk, és azt gondolom, hogy ezzel az Európai Parlament álláspontjához állunk közel. Azt mondtuk, hogy a jelenlegi szerződés értelmében a lehető legmesszebb el kell menni a stabilitási és növekedési paktum megerősítésében. A jelenlegi helyzet nem jobb, mint a korábbi eh, stabilitási és növekedési paktum. Most eh, ezt próbáltuk, illetve sikerült eh, javítani a versenyképességi mutatókkal, amely egy fontos második pillért jelent. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt előrelépés, de az a tény, hogy nem mentünk el addig, amíg lehet, az szerintünk önmagában is súlyos, és erősen remélem, hogy önök a lehető legeltökéltebb módon fogják majd megtalálni, megkeresni a legjobb megoldásokat. Köszönöm. Thank you very much. <clears throat> On... Köszönöm szépen az ICA csoport nevében K. Köszönöm szépen. Először is szeretném eh, gratulálni, eh, gratul, szeretnék gratulálni önnek ahhoz, ahogy az er- Európai Központi Bankot a válság idején irányította, és az államadóságot kés, eh, kezelte. A E, minden, mind ezek időszak alatt az euró stabil maradt, és a piacok működőképesek maradt, úgy, maradtak, úgyhogy ezért köszönetet kell önöknek mondanunk. Hogy most inkább előre tekintsünk a válság megnézése helyett, azt mondhatjuk, hogy a, hogy Kína most az Amerikai Egyesült Államoktól inkább az európai kötvények felé fordul, és abba próbál meg befektetni, és ez az USA ö, ö, bevételeit befolyásolta, és a, ö, a kérdésem most az lenne, hogy ez az, hogy ez a hatás, ez az európai állam hitelekkel kapcsolatban is fölmerülhet-e, és hogy ezt hogy lehet megoldani. Szerintem nagyon fontos kérdést tett föl. Egy olyan világban élünk, amely teljesen nyitott, és a magánbefektetők, illetve betétesek, illetve a közbefektetők és és megtakarítók is azon gondolkoznak most, hogy hol lehet legjobban befektetni. Ahogy tudja, az Európai Központi Bank soha nem jelölt ki semmiféle globális irányt arra nézve, hogy hova kell befektetni. Mi úgy, mindig úgy gondoltuk, hogy ezt decentralizált módon kell eldönteni minden minden befektetőnek, betétesnek saját magának kell eldönteni. Értékelem ugyanakkor, hogy azt mondta, hogy, meg, hogy, hogy bizalom létezik. Nem csodálkozom ugyanakkor a kérdésén, és azon sem, hogy az euróban bíznak, ugyanis az eurónak az a paradox helyzete van, hogy hogy problémák vannak, kormányokkal problémákkal is, kormányokkal és országokkal is vannak problémák, de ugyanakkor az eurozónát és az eurozónával kapcsolatos előrejelzéseket egészében kell tekinteniük, és az eurozóna egészére igenis az az érvényes, hogy itt egyensúly van, és a az államháztartási hiány az eurózónában fele a többi fejlett iparú gazdaságokénak, olyan növekedés van, amely, amelyet negyed év, minden negyed évben magasabban állapítanak, mint, mint amit az elvárások mutattak volna. Például az legutóbbi előrejelzésünk is 3 százalékponttal magasabbra jelzi a, a növekedést ahhoz képest, amelyet mi a szakértő, illetve amit a mi szakértőink előre jeleztek. Tehát a valuta igen, kitűnően megtartotta az utóbbi 12 évben az értékét, és itt a, a kétszázalékos határt is meg tudtuk tartani. Tehát ez az egész eurózónára érvényes megállapítás, és ennek az az eredménye, hogy az eurózóna minden tagja igen kiváló árstabilitást tudott tartani a legutóbbi 12 évben, és ez teljes mértékben megfelel a kitűzött céljainknak és a leg, legfontosabb mandátumunknak. Most a Kínával kapcsolatban nem akarok konkrétan megjegyzéseket tenni. Mi most azt tekintjük, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy hogy lehet a saját befektetéseinket és a saját megtakarításainkat optimalizálni, ugyanazt a hozzáállást tanúsítjuk itt is, mint ahogy az összes többi lehetséges befektetővel kapcsolatban. Elnök, köszönöm a zöldek nevében Filipnek adom meg a szót. Uh, köszönöm, elnök asszony. Uh, a likviditásról beszélve ön uh, azt állítja, hogy nem fizetőképességi, hanem likviditási probléma van. Kollégám, az ön kollégája Mevin teljesen mást mond Néha felmerül bennem a kérdés, eh, hogy a görög eh, válság az, eh, ha nem fizetésképtelenségi válság, akkor van-e fizetésképtelenségi válság? Hogyan és mi alapján neveznek egy országot fizetésképtelennek, és hogyha Görögország nem fizetésképtelen, akkor mivel magyarázza ön azokat a kamatrátákat, amelyeket Görögországnak akkor kellene fizetnie, hogyha visszatérne, visszatérne a magánpiacokra. Mert ez esetben ugye azt kellene mondania, hogy olyan kockázattól félnek, amely nem is létezik. Nem értem tehát, hogy hogy ez az inkonzisztencia a valóság és az a között, amit ön mond, hogyan oldható fel? Je vous dirai d'abord. A következőt szeretném mondani. Azt gondolom, hogy vissza kell térni a bizalomhoz, és ez lehet a sikeres megoldás, mint ahogy említettem világszinten kell nézni ezt a sikert, mégpedig abban a pillanatban, amikor a piacok spontán módon, a befektetők, a betétesek visszajönnek azért, mert megbíznak ismét a piacban. A bizalom nem bátorítjuk a bizalmat, nem erősítjük a vitát, bizalmat azzal, hogyha folyton vitát folytatunk arról, hogy fizetésképtelenségi, likviditási válságról van-e szó, vagy nem. Hiszen az első görög csomag kapcsán a nemzetközi közösség erről már döntötte. Ez a nemzetközi közösség ítélete volt. Tehát még egyszer, ami biztos, az az, hogyha folyamatos vita van, állandó vita van, mindenről, akkor ezzel nem garantáljuk a sikert, és mindannyian érdeke a siker, a görögöké is, a görög szomszédoké is, az eurózóna is, és nem csak azoké, akik az Európai Unióban vannak. Éppen ezért ezt a vitát nagyon komolyan kell venni. Örülnénk annak, ha ez a vita kevésbé látványos módon zajlana, és amennyiben döntés születik, fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk. Ami a szektorral való kapcsolatokat illeti, ez egy sokkal bonyolultabb terület, mint önök gondolnák. Hogyha a, a kamatlábok magasak, akkor ez azért van, mert bizonyos magán magán befektetők félnek. És ez teljes mértékben más, mint amikor a pusztán spekulációról van szó. Hogyha magán szektor sokkal bonyolultabb ma, akkor tudnunk kell, hogy sokkal bonyolultabb, mint 20 évvel ezelőtt. Vannak olyanok, akik messze mentek, és vannak olyanok, akik kevésbé. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy akik túl messze mentek, meg kell büntetni, akik pedig nem, őket pedig jutalmazni kell. De hogyha egy kicsit, de ha így gondolkozunk, akkor mi nem vagyunk tekintettel a piac összes tényleges piaci jellemzőre. Világos, hogy egy adott ország rendbehozása, az államháztatás rendbehozása az első lépés. Egészen világos az, hogy minden országban szükség van a hihető, szavahihető hozzáigazításokra, azért, hogy ezt a megfigyelők is érzékeljék, illetve a betétesek. És nagyon fontos, hogy mindezt az érintett ország maga is nagy mértékben támogassa. Hát nagyon fontos egy széleskörű megállapodás mindenről. És természetesen a dolgokat eltökélt módon kell, kell tekinteni világosan. Görögország esetében a, a terv az első lépés, a második feltétel, ami szintén fontos Görögország esetében, a privatizáció. Görögország más országokhoz viszonyítva előnyökkel rendelkezik, amik segíthetik őt, illetve magánpénzt is tudtak mobilizálni a privatizáció segítségével, és ennek el kell ismerni a jelentőségét. 50 millió eh, millió euróról van szó, szóval és ez körülbelül 20%-a a, a GDP-nek. A görög emberek, a görög nemzet abban érdekelt, hogy hosszú távú növekedés valósuljon meg, illetve középtávon hosszú távú munkahelyeket teremtsenek, és ez az egész nemzetközi közösség érdekében is áll, nem csak Európában, hanem az egész világon. Nagyon fontos tehát, hogy a bizalom helyreálljon, mégpedig a lehető legjobb módon és a lehető leggyorsabban. És mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, úgy érzem, hogy ez a bizalom, mint említettem, helyreálljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE nevében Nikos Söntésznek adom meg a szót. Köszönöm, Trisé úr, elnök úr, először is köszönöm mindazt az információt, amit ma adott nekünk, és hadd mondjam el, hogy méltányolom azt, hogy írásban is megkaptuk az ön beszámolóját, illetve beszédét. Görögország esetére kér, térnék most vissza, ő már adott magyarázatot, beszélt jelzőszámokról, az európai növekedésről és deficitről. Valójában három ország érintett, Írország, Portugália és Görögország, amelyek most ezt a támogatási mechanizmust élvezik, és amelyek megszorító intézkedéseket kellett, hogy bevezessenek. Görögország vonatkozásában én ismerem a helyzetet, nincsen nemzeti egység, Görögország eh, nem eh, hajtja végre, stb. stb. Eh, de amennyiben a sajtónak igaza van, akkor Portugáliáról és Írországról azt hallom, hogy a jelzőszámok alapján ez a két ország is hanyatlóban van, és növekszik az adóssága. Görögországról mindig szó esik. Portugáliában más dolgok okozzák a problémát. Írországban megint mások. Lehet, hogy rossz a gyógymód, amit alkalmazni akarnak a három beteg esetében. Mi, van, mi lenne, hogyha új mechanizmusok, más mechanizmusok is léteznének magánszereplők bevonásával például. Ha jól olvastam a sajtóban, vannak olyan segítségnyújtási mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék, hogy a kötelezettségeket a cseréjék egymás közt. Some comments on, on your very important question. Néhány megjegyzést az ön Néhány megjegyzés az önkérdésével kapcsolatban. Amit önök megszorításnak neveznek, azok valójában korrekciók, mégpedig olyan fejlemények korrekciói, amelyek a múltban sem voltak észszerűek, és amelyeket meg kellett volna akadályozni. Nem akarom most önöket számokkal terhelni. De az átlagos növekedése az egységre eső munkaerőnek ebben a három országban, amit ön említett, rendkívül magas volt, sokkal magasabb volt, mint a unit labor cost növekedése az eurozónán belül. Vegyük akkor például a közféra fizetéseinek a alakulását. Ugyanolyan fizetőeszközről van szó, tehát a nemzetközi költségek ugyanezek. Ugyanaz a nemzetközi fizetőképessége, illetve vásárlóereje e, ugyanazzal az euróval ugyanazt tudja megvenni a világon bárhol, függetlenül attól, hogy az eurozóna melyik országában kereste meg azt az eurót. Tehát nézzük a közszektor e, béreit és fizetéseit. Az első években az átlagos növekedés 38% volt e, átlagosan, de egyes országokban több mint 100%, két országban több mint 100% volt az állami alkalmazottak fizetésének növekedése az euró fizetőeszköz életének első éveiben, és ez nem volt észszerű. Mondogattuk is, hogy nem észszerű. Most azt látjuk, hogy egy korrekcióra kerül sor. nem egy absztrakt világból érkezik mindez, és nem absztrakt okokból kényszerülnek erre a korrupcióra, hanem ez magától értetődő jelen körülmények között, ez a korrekció szükséges ahhoz, hogyha a növekedést és a munkahelyteremtést vissza akarjuk állítani. Egy országot nem akarok most kipécézni gratulációra, mert mi az egész eurozónáért vagyunk felelősek, ugyanakkor sikerült 2% körülin tartani a, ezt a növekedést. Mi az egész eurozónának vagyunk a felelősei, ezt már mondtam, Ben Bernánkének a helyzetében érzem magam ebből a tempont, szempontból. Ben Bernánke sem hiszem, hogy különösebben érdeklődne az iránt, hogy Alaszkának vagy Észak-Karolinának vannak-e különösebb problémái a többihez képest. Tehát a mi felelősségünk az eurozóna iránt van, a bizottságnak felügyeleti felelőssége van, mi nem vagyunk felelősek az egyes tagállamokért. Tanácsot adunk, megpróbálok nagyon őszintén válaszolni az ön kérdésére. Tehát az az ország, amely odafigyelt arra, hogy ne veszítse el a versenyképességet, sőt, vissza akarta nyerni a versenyképességet, és nagyon odafigyelt eh, az egységnyi munkaerő árára, költségére, és ahol minden gazdasági szereplő tudatában volt a helyzetnek, és ahol eh, növekedés van, eh, és rendkívül keményen ellenállt a gazdaság a legnagyobb válságnak a második világháború óta, és ennek az országnak komoly, ez az ország komoly hasznot húzott ebből a felelősségteljes politikából, a növekedés fényében is. Márta, köszönöm. Trissé úr egy újabb bankstressztesztet terveznek, amikor az európai bankfelügyelet tesztelte a bankokat legutóbb, akkor azt találták, hogy 91 bankból 7-en eh, megbuktak, de aztán a teszten átmenő EU eh, írbankokat később újra tőkisíteni kellett. Eh, ez alása a hitelességét az egész tesznek. Az Európai Bankhatóság, Bankfelügyeleti Hatóság fogja a legújabb stressztesztet tesztet végrehajtani, de ön szerint tényleg alkalmas lesz-e arra, hogy azonosítsa azokat a bankokat, amelyek alultőkesítettek? Ráadásul a másik kérdésem ehhez kapcsolódóan az, hogy tudja ez a teszt mérni a görög csőd hatását egy ír bankra mondjuk. Meg tudják-e mondani, hogy mennyi az egyes bankok kitettsége a, grík, a görög államadóságnak, illetve mekkora veszteségeket tudnak elviselni az egyes bankok. Az LKB e mennyi veszteséget tud elviselni, mielőtt újra a tagállamokhoz kell fordulnia további pénzekért. Ön prudens bankárként mit mondana egy olyan embernek, aki azt mondja önnek, hogy nem tudja fizetni a nem tudja fizetni a számláit, akkor ön azt mondaná neki, hogy menjen és vegyen fel további hiteleket? Köszönöm. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, ahogy ön is mondta, lesz a felelőse ennek az Európai Bank stressztesznek. Én pedig biztos vagyok abban, hogy ezt a bank stressztesztet a lehető legprofibb módon fogják végrehajtani. meglátjuk majd az eredményeit, amikor ez, ezt nyilvánosságra hozzák. Én nem akarom anticipálni ennek az eredményét, ennek a stressztesznek. Egyébként nem csak a, az EBA vesz részt ebben, hanem a többi bankfelügyelet is. Tehát ők is részt vesznek ebben a munkában. A másik megjegyzésem az az, hogy és ez kapcsolódik az ön második kérdéséhez is. Nem, mi, mi nem az Egyesült Államok vagyunk Nekünk nincs egységes kincstárunk, egységes szövetségi kormányunk, egységes aláírásunk. 27 tagállam szövetsége vagyunk, 27 aláírás és 27 adófizetői közösség. Ez Európának az intézményes kerete. Ugyanakkor egy egységes piacot akartunk képíteni, és nagyon komoly eredményeket is értünk el a stressztesztet a 27-ek szintjén végzik, ahogy ezt ön is tudja. Tény, hogy igen komoly korreláció van a bankok értéke és fizetőképessége, illetve az állam megbízhatóságos és fizetőképessége között. Hogyha egy állam aláírása már nem ér annyit, mint korábban, akkor az államban székelő bankok is veszélybe kerülnek. Hiszen nyilvánvalóvá válnak a problémák a befektetők eh, számára is. Eh, az ilyen bizalom fontos eh, az egyes bankok hitelessége szempontjából is, tehát a, az állam hitelképessége és fizetőképessége befolyásolja az abban az államban székelő bankok hitelképességét és fizetőképességét. Tehát e- erre kell emlékeznünk akkor, amikor az államadósággal kapcsolatos döntéseket hozunk. Egységes piac, egységes valuta, 330 millió embert egyesít az 500 milliós teljes EU lakosságból. Ugyanakkor ez mégiscsak parlamentek és tagállami kormányok összjátéka alapján működik. Az EKB 17 ország valutájáért felelős, tehát nem csak annak egy részéért, hanem a 17 országnak adjuk mi a pénzt, és ebből erednek a szerződéses kötelezettségeink. Létezik a Collateral Framework, ez teljesen nyilvánvaló, ezt mindenki ismeri. És nagyon komolyan vettük, hogy ezt optimalizáljuk. élesen el akarjuk különíteni az úgynevezett standard intézkedéseket, nevezetesen a kamat döntéseket, amelyeket az árstabilitás érdekében teszünk, és a non-stabil vagy non-standard intézkedéseket, amelyeket akkor és azért teszünk, hogyha az egyes piacok abnormális működésével kapcsolatban, illetve az ellen kell fellépnünk. Még mindig érezzük, a legsúlyosabb globális válság következményeit, amely bekövetkezett eh, a második világháború óta, sőt ez lehetett volna az egész eh, első világháború óta eltelt időszak legsúlyosabb válsága is. És ahogy mindig mondtam, nagyon éberek maradunk, ami érinti a kamat standard intézkedéseket is, és megtartjuk a Fixed Rate Full Allotment Refinancing-et a következő három hónapra is, ami azt jelenti, ami azt jelenti, hogy elkülönítjük továbbra is a standard intézkedéseket a non-standard intézkedésektől. Mi mindig arra törekedtünk, hogy az árstabilitást biztosítsuk, ezt a jövőben is meg fogjuk tenni, ezt mondja a szerződés, ezt várják el a polgárok tőlünk, és mindez alapvető szempont, alapvető fontosságú az eurozóna hitelessége és Európa jólétének megőrzése szempontjából. Köszönöm most a néppárt nevében. José Manuel, tesz fel egy kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr elnök asszony. Ki fogom használni azt a tényt, hogy ön független ember és európai. Szeretném megkérdezni önt a következőről. Mindig tudtuk, hogy a monetáris unió nem lesz optimális monetáris terület, és hogy más politikai területtel is koordinálni kell annak érdekében, hogy a különböző országok közötti nagy különbségeket meg tudjuk szüntetni, de nem mégsem így volt, és, és ön megtartotta a no bailout, no default elvét. Lehet, hogy most arra van szükség, hogy kicsit újra ö, rajzoljuk ezt az egészet. Lehet, hogy egy szerződés módosításra is szükség van. Trissé úr megemlítette a ö, pénzügyminiszterek ö, találkozás, találkozóján, és ö, nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy esetleg az intézményi struktúrát is meg, ö, ki lehetne igazítani. Meg szeretném kérdezni, hogy a jövőre nézve, hogy látja ezt, hogy ez a jövőben hogy fog alakulni, hiszen számítunk rá, hogy a szakértelmét a jövőben is ki tudjuk használni, és hát minden esetre minden jót kívánok önnek a jövőbeni munkájához is majd. Nagyon szépen köszönöm. Megemlítette azt a sokszínűséget, amely a különböző országok helyzeteit jellemzi Európában. Úgy érzem, hogy hogy még mindig túlságosan nagyok köztünk a különbségek, és hogy e, e, arra gondoltam, hogy majd hasonlítani fogunk egymáshoz, kicsit harmonizáljuk, de ez nem történt igazából meg. Igaz, hogy nagyon nagy előrelépéseket tettünk annak terén, hogy a sokszínűséget, a sokféleséget jobban értjük egy nagyon nagy gazdaságon belül. Az európai területet az Egyesült Államokhoz tudjuk hasonlítani, és azt látjuk, ha igen nagy benyomást kell, hogy, a, hogy az USA-ban körülbelül az infláció szintek között ugyanaz a különbség, legalábbis a statisztikai adatok alapján, ahogy az Európai Unióban is. Tehát ugyanazok az eltérések a növekedés tekintetében is nálunk, ahogy, ahogy, amelyek az USA-ban, és az egységnyi munkaerő költségével kapcsolatban is ugyanezt já, látjuk, ugyanezt az evolúciót látjuk, és a versenyképességi különbségek is ugyanolyan formát mutatnak az Egyesült Államokban is, ahol a, amilyet az Európai Unióban. És a foglalkoztatás szempontjából is hatalmasak a különbségek különböző államok között az USA-ban a legmagasabb munkanélküliség 14 százalék körül, a legalacsonyabb pedig 3,4-3,5 százalék körül van. Úgyhogy körülbelül ugyanazok a távolságok láthatók mind a két helyen. Tehát az a következmény ebből, hogy amikor egy nagyon nagy méretű bels, egységes piacot irányítunk egységes valutával, akkor elvárhatjuk e, hogy természetes módon, hogy nagyon nagy különbségek lesznek. Természetesen az Egyesült Államoknak van szövetségi kormánya. Az Európai Uniónak arra van szüksége, hogy a kormányzást fejlessze most. Tulajdonképpen ez a válaszom a kérdésére. Én úgy érzem, hogy ma arra kell koncentrálnunk, hogy a kormányzást hogy tudjuk fejleszteni a fiskális felügyelet terén, <clears throat> és a versenyképesség fejlődése terén, illetve az egyensúly hiány elleni küzdelem terén. És pontosan ezt tárgyalják most a tanácsban is. Rendkívül nagy jelentőségű ez a kérdés, mert most pontosan most vonjuk le a válság következményeit. Azt javasoltam, hogy nézzük, nézzük meg, hogy holnap, illetve holnap után mit tudunk tenni. És ahogy nemrég egy beszédemben mondtam, a holnap feladata az, hogy lépjünk tovább, és még ha egy országnak nem is sikerül kiigazításokat tenni, akkor a központnak kell lehetőséget adni arra, hogy bizonyos döntéseket az ország helyett meghozzon mert úgy érzem, hogy erre szükség lesz, illetve szükség van, amikor egységes piacunk és egységes valutánk van. De ez természetesen az európai emberek döntésén múlik, és önök nyilván ezt, ehhez jobban értenek, mint én, de úgy érzem, hogy most egy teljesen új típusú szövetséget, konfederációt szuverén államok konfederációját kellene megtenni, eh, megalkotni, de ahogy mondtam, ez az önök, illetve az európai népek eh, döntésén múlik. Elnök, köszönöm szépen az SZND nevében, Eni szól hozzá. Elnök úr, görög képviselőként nem szeretnék a görög válságra vonatkozó kérdést feltenni, de köszönetet szeretnék mondani, hiszen az ön mandátumának végéhez közeledünk, és úgy érzem, hogy ön rendkívül fontos szerepet töltött be kezdetektől fogva a válság megoldásában. És amint közelegenek a mandátumnak a vége, szeretnék áttérni a vészharangokra, melyeket megkongattak, és az ön elképzeléseire, illetve a tanulságokra. Azt gondolom, hogy intézményi és politikai szempontból meg kell erősíteni az eurózónát, hiszen ez egyre inkább nélkülözhetetlenné válik. Előfeltétele további folyamatoknak ön hogyan tervezi ezt megvalósítani? Meg szeretném ismételni azt, amit a kollégánk már elmondott. Vannak fenntartásaim az euró kötvényekkel kapcsolatban radikális elképzeléseket képviselt, például a pénzügyminiszterek kinevezését, illetően az eurózónában. Ön hogyan látja annak szükségességét, hogy intézményi szempontból és politikai szempontból megerősítése van szüksége az eurózónának, és ön milyen szerepet látta az Európai Központi Bank számára a jövőben? Ez a szerep vajon korlátozik-e, korlátozódik-e az ástabilitásra, illetve a pénzügyi stabilitás szempontjából létezik egy intézményi űr, és hogyan lehetne ezt az űrt betölteni. Köszönöm szépen. El szeretném mondani, az utolsó kérdésére reagálva, mi hiszünk, hiszünk abban, hogy az Európai Bank ragaszkodása az ástabilitáshoz megfelelő módja annak, hogy Európának és az eurózónának egy stabilitási horgonyt adjunk, amivel kapaszkodni tud. Úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos, stabil zónában lenni az ástabilitással, hiszen 30, 331 millió lakosa van ennek az eurózónának, és abszolút fontos helyreállítani a bizalmat, a 17 ország polgárainak bízni kell bennünk, és ez egy alapvető bizalom, alapvető fontosságú a világ többi része szempontjából is. Az eurózóna jelentős a befektetők számára, illetve mindazok számára, akik szeretnék az eurozónában a foglalkoztatást javítani, illetve a gazdasági növekedést fellendíteni. Szeretnék elmondani még valamit, ami nem igazán ismert az eurozóna létrehozása óta. 14 ezer 14 millió munkahelyet sikerült teremtenünk, az USA-ban 8 milliót ugyanezen időszak alatt, tehát ez egy nagyon fontos mutató arra nézve, hogy mi is történt. Ez nem jelenti azt, hogy önelégültek lehetünk. Továbbra is nagyon fontos feladataink vannak a szerkezeti átalakítás kapcsán, és folyamatosan javítanunk kell ezen a területen. Visszatérve, az ön kérdésére, ami a közép és hosszú távú perspektívákat illeti. Azt gondolom, hogy realistáknak kell lennünk ma, nem tudjuk megváltoztatni a szerződéseket, ez egy nagyon súlyos feladat volna. Éppen ezért a kormányzást kell megváltoztatnunk. Én erről már korábban is beszéltem. Amikor az európaiak úgy döntenek, akkor ezt úgy kell értékelni, mint a nép döntését, a demokráciák döntését. Ők fognak dönteni, arról, hogy mi történjék holnap és holnap után. Azt gondolom, hogy holnap szükség van egy központra, amely képes fontos döntéseket meghozni. Olyan esetben, ha van, eh, vannak olyan országok, amelyek nem tudnak boldogulni. Ez az érintett országok érdekében áll, és természetesen a teljes zóna érdekében. És mint említettem, holnap után úgy érzem, hogy az európaiak, az európai nép létrehozhat egy szövetséget, ami az európai, amely az Egyesült Államoktól különbözik, egy pénzügyminisztert létrehozhatnak létre az eurózóna tagországai, de természetesen um, tudni kell azt, hogy ez szuverén államok szövetsége volna, hiszen um, figyelembe kell vennünk a nép döntését, ők fognak dönteni, és nem én. Köszönöm. Szilvi, egy kicsit uh, izgatott vagy úgy tűnik. Elnök, kik, ki előtt felelnek a pénzügyminiszterek? A demokráciával szemben tartoznak felelősségvállalóssal. Én germanizált vagyok, és tudom, hogy egy demokráciában szükség van a parlamentre. Dans mon esprit, bien entendu, si úgy érzem, hogy amennyiben szövetségünk van, létrejött egy szövetség, abban van egy szövetségi kormány, és természetesen egy szövetségi parlament. A definíció magától értetődő. De én nem szeretnék az ön helyében lenni, azt anyom. All right, now we'll go back to the official. Köszönöm, visszatérünk az eredeti sorrendhez, az ALDE képviseletében Teodorosz. Lakakis. Mr. President, thank you for being here. I'm Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a körünkben, eh, görünkbe. Görög kérdést szeretnék föltenni. Sokat beszélt az görög privatizációs csomagról, és egyetértek önnel abban, hogy teljes privatizációra van szükség az állami tevékenységeknek, egy nagyon-nagyon széles körű privatizációra van szükség Görögországban. De, hogyha eladunk, akkor miért van meg a default komoly kockázata? Akkor nem, nem az lesz, hogy nagyon alacsony árakat fogunk kapni ezekért az aktívákért? Valamint, hogyha 100 millió négyzetmétert két-három évre két-három év alatt adunk meg, akkor nem, nem, nem az lesz, hogy nagyon alacsony lesz a hozam ennek az egésznek? Nem lesztek így nagyon alacsony árak? És a, azok az országok, amelyek kölcsönöznek Görögországnak pénzt, felelős dolog az, hogy hogy a következő négy és fél év alatt hetenkénti két milliós, két milliós eladás nagyságrendben történjen ez? van -e esetleg egy B-terv, amely esetleg 6 év, év távlatában magasabb, magasabb bevételeket biztosítana? Válasz. Mi az eurozónáért, annak teljes egészéért vagyunk felelősek, ön pedig nekem részletes kérdéseket tesz fel, méghozzá az ön kormánya felelősségéről, az IMF felelősségéről, amely az önkormánya segítségével állapítja meg a, a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az országa visszanyerje hitelképességét és itt az Európai Központi, Központi Bank közreműködik, de nem az Európai Központi Bank állítja össze a tervet. Mi nagyon reméljük, hogy Görögország teljes egésze, a köz és a magánszektor is meg fogja érteni, hogyha hajlandók játszani ezt a nyertes játszmát, akkor teljes mértékben meg fogják változtatni a jelenlegi képet. A jelenlegi helyzet tehát tekintve, hogyha megnézzük, hogy milyen országokban foly, voltak drámai események, a, azt látjuk, hogy a, ezek után a közvetlen külföldi befektetések sokkal jobban megindultak. Én azt ajánlom, hogy a már adott példákra, az világban szerte létező példákra tekintsenek. De hát az a, még egyszer azt mondom, hogy a bizalom megerősítése, visszanyerése a legfontosabb feladat. Ha van egy kiigazító program, amelyet nagyon szorosan betartanak, és ha van egy terv, amelyet meggyőző módon teljesítenek, és látjuk, hogy változnak a dolgok, akkor az Európai Unió és a világ fennmaradó része szemében meg fognak változni a dolgok. Tehát minden attól függ, egyszerűen, hogy kívülről a befektetők a világ fennmaradó része mit lát. Kérem, hogy, a, hogy felelősen járjanak el, és a bizalomerősítésre koncentráljanak. Ez Görögországra ugyanúgy igaz, mint más országokra. Van más ország is, amely 2007-2008 óta nagyon nagy nehézségekkel küzd, és mindig az a fontos, hogy próbáljuk megelőzni a hanyatlást. Minden országra igaz ez, hiszen nagyon nagy követelményeket támaszt felénk a világ, és ez az önök országára is ugyanígy igaz. Tehát úgy, tudunk, úgy tudjuk legjobban megvédeni magunkat, hogyha megpróbáljuk megelőzni a káros eseményeket. Erről van szó. Elnök, köszönöm. Etricia. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átláthatóság, a közfinanszírozás átláthatóságát átláthatóságára buzdítunk annak, annak érdekében, hogy minden ország helyzetét láthatjuk, láthassuk. Itt a jövő nyugdíjrendszer helyzetét ez ugyanígy vonatkozik. Úgy érzi elnök úr, hogy az Európai Központi Bank megfelelő e, előrelépést tette ezen a téren. Válasz. Jó ez a kérdés. A megbízhatóság és a, amit a minden számmal, összeggel kapcsolatban követelni kell, ez, ez a legfontosabb feladatunk. Az Eurostat teljes függetlenségéért harcolunk, annak érdekében, hogy legyen meg a kapacitása az ellenőrzés, az auditálásra, hogy a saját döntéseit meghozhassa. Ez, ezen a területen sok erőlépés történt, de azt hiszem, hogy még nem értünk el mindent. Akkor leszünk majd teljes mértékben átláthatók, hogyha olyan európai intézményeket tudunk teremteni, amelyeknek megvan a kapacitása arra, hogy minden ország minden gazdasági helyzetét meg tudja figyelni, és, és minden, mindenki szemében minden ország hitel, hitelesnek tűnhessen föl tehát még mindig vannak problémák annak tekintetében, hogy most az adott adatok, amik előttünk állnak, azok tényleg valósak-e vagy nem, és hát ilyen adatok alapján nem lehet vitát folytatni. És ebben a, ebből a szempontból az USA-ra tekinthetünk, mert, mert ők lehet, hogy megkérdőjelezik az előrejelzéseket, de a jelenlegi képet, az adatokat nem tudják, azokat nem kérdőjelezik meg, mert azokban bíznak. Úgyhogy ezen a téren még sok fejlődni valónk van. Köszönöm szépen Sven a zöldek nevében. Egészségére, elnök asszony. Először is Trisé úr, melegen üdvözölném őt és önt, és gratulálok én is önnek a Sárlemán díjhoz. Az LKB politika ambivalens ugyan, de akkor is a megfelelő jelzéseket közvetítik, különösen az én országomban az euróról folytatott viták felé. Szeretnék most egy kicsit visszatérni Görögország fizető képességére. Először is nem egészen világos számomra, hogy egy ország hogy érhet el 45%-os többletet, a, amikor olyan helyzetben van, mint Görögország. Privatizációról beszélt ön, elnök úr, de már mások is mondták, hogy amikor nyomás alatt kell privatizálni, akkor nem érjük el azokat az árakat, amelyeket akarunk. Tehát ez egy ez egy hirtelen kiárusításnak minősül. Azt mondta, hogy a privatizációnak gazdasági okai vannak, de amikor nyomás alatt privatizálunk, akkor, akkor, akkor nem tudjuk enyhíteni az eladósodás magas mértékét. Ugye az ország nagyon nagy eladósodás, az országban rendkívül mértékű az eladósodás, és és az állami aktívák tömeges eladása nem fogja megoldani a problémát. Ázsiára is utalt, most Dél-Koreában és Tájföldön az adóság egy részét átstruktúrálták. Két kérdésem lenne. hogy egy kicsit részletesebben arra koncentráljunk, hogy miért nem, azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem tartható ez fizetésképtelenségi válságnak, a másik pedig az, hogy az Európai Központi Bank önkéntesen részt fog-e venni a görög államadossági válság megoldásában. I uh, would expect, uh, if I may, um... Nyilván, elnök asszony, a monetáris politikánkkal kapcsolatban vártam kérdéseket, mi az infláció, mi lesz az infláció két év múlva, jó az előrejelzéseink, illetve hogy ilyen-e a kamatráta, ezzel kapcsolatban gondoltam kérdésekre, de úgy látom, hogy önök annyira bíznak ebben az intézményben, hogy ezzel kapcsolatban kérdéseket sem tesznek fel nekem ugyanakkor olyan dolgokkal kapcsolatban kérdeznek, amelyek iránt nincs felelősségünk. Mi az egész Európai Unió árstabilitásáért vagyunk, illetve az egész eurozóna árstabilitásáért vagyunk felelősek. Létezik egy állandó globális eszmecsere Önök is tudják, hogy ez egy globális érdekeltségű esemény, ez egy globális kérdés. Mi vagyunk az epicentrumában az államadóság kockázat válságnak. Ez a, ez a valóság. És innen kiindulva tennék néhány megjegyzést. Magas adósság szintről alacsony alásság szintre, alacsony adósság szintre lemenni, ez nem lehetetlen, mert a belga királyság például 135%-ról 85%-ra csökkentette az államadóságát egy olyan időszakban, amikor nagyon kitartóan folytatták a meghatározott politikát, amely eh, egyébként növekedést és munkahelyteremtést is eh, magában foglalt, és eh, gazdasági stabilitást eredményezett. Az EU és az IMF által szabott feltételek nélkül tették ezt, és nem várták meg azt a helyzetet, amely egy sor más országban bekövetkezett. A Olaszországot is említhetném, az olasz polgárok részéről kemény erőfeszítések történtek a 90-es években, amelyek rendkívül fontosak voltak akkor. Beszéltem már a privatizációról, nem vagyunk felelősek a privatizációért, a kormány döntött úgy, hogy privatizálni fog. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos és jó döntés volt. És aztán az, hogy a privatizációt milyen módon optimalizálják, ez egy mostani fontos kérdés a döntés után. Eh, nyilván a megfelelő szemeit kell erről majd megkérdezni. Ugyanakkor ez az ország hosszú távú hitelessége szempontjából rendkívül fontos. Egy olyan országról van szó, amelynek nagy a privatizációs potenciája, és éppen ezért az ország finanszírozása szempontjából ez egy komoly lehetőség, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország gazdaságát lábra állítsák. De megint hangsúlyozom, hogy ez arra az országra tartozik, illetve annak az országnak az eltökéltségére, a kormányának az eltökéltségére, és a belső politikai viszonyokra eh, tartoznak ezek a kérdések. amit Görögország most tesz, arról tudja Görögország és egész Európa is, hogy annak nemzetközi kihatásai lesznek. Nyilván itt most optimalizálni kell a helyzetet. Mi tanácsot adunk azoknak, akik a döntéseket hozzák, nem vesszük át a döntéshozók helyét. A mi mandátumunk az az, hogy 331 millió polgár számára az árstabilitást biztosítsuk. Ez 331 millió ember, ez több, mint az amerikai lakosság. Sven, nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy önök hozzájárulnak-e ahhoz az önkéntes erőfeszítéshez, itt a magánszektor vesz részt, ez nem az állami szektor részvételével történik, mondtam, hogy nem tervezzük, hogy részt veszünk ebben. Köszönöm. Itt most eh, monetáris eh, párbeszéd van. Eh, no, ha ön nem felelős ezekért a dolgokért, önnek igen nagy tekintélye van, ezért kérdezzük az ön véleményét. Néppárt Werner Langen következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom a bi- kritikus nézetet, tehát az, hogy a másodlagos piacról piaci adósságot fölvásárolni értelmes dolog-e. Ugyanakkor ezeken a felvásárlásokon keresztül 74 milliárdot szerzünk be. Úgyhogy a másik az, hogy egy hatalmas lépésről beszél, de az az igazság, hogy ez nem le- le- lehetséges, hiszen az egyik része a döntéshozatali résznek a, a, a tanács nem hajlandó mozdulni. Mit javasol, hogy mit, tehet, mit tehetünk annak érdekében, hogy a tanács süketségét megszüntessük? Itt elsősorban Németországról és Franciaországról van szó. A, az, az, ennek a teremnek a szocialista oldala nem akar ko, kooperálni, fel akarják vizezni az SGP-t, a stabilitási és növekedési paktumot, nem akarnak ezzel kapcsolatban együttműködni másokkal. Mit javasol ennek a problémának a megoldására? Harmadik kérdésem, a bankszektornak volt egy B-terve Görögországgal kapcsolatban. Vissza kell adnunk a görögöknek a saját felelősségüket, hogy ők saját maguk oldják meg a problémát, de emlékszem, hogy, hogy, hogy volt, volt -e már az eurozónával kapcsolatban ilyen helyzetről szól, azt szeretném tudni, hogy van-e egy B-terv egy ilyen fizetésképtelenségi helyzet esetére? nehéz kérdéseket tettem föl. Azt hiszem, hogy elnök úr nagyon nagy sikerekkel vezette a bankot, de szeretnék minden, és szere, ha bár voltak nehéz helyzetek, szeretnék mindenképpen gratulálni önnek az eddigi munkájához. Köszönöm mindazt, amit mondott, és méltányolom azt, amit mondott, csak úgy, mint az EKB is. Ami az első kérdését illeti, újra abszorbáltuk azt a likviditást, amelyet kapunk. Kvantitatív easingről nincs szó. A likviditást visszavonjuk, amit a program alapján injektálunk a rendszerbe. Ami a Quantum Leap-et illeti. Az LKB e kormányzó tanácsa teljesen egyértelműen nyilatkozik erről a helyzetről. Nem a mi felelősségünk a döntés, mi csak tanácsokat adunk, önök vesznek részt a trialógusban a tanács és az Európai Bizottság mellett. nem feltétlenül igaz az, hogy bizonyos helyzetben levő országoknak igazuk van, e, és itt most csak gondoljunk a stabilitási és növekedési paktumra. E, a múltba nézve teljesen egyértelmű így utólag, hogy e, akkor ezeknek az országoknak nem volt igazuk. És én ezzel nem akarok különösebben semmit sem mondani, csak annyit, hogy a jelenlegi szerződés alapján a lehető legtöbbet kell kihoznunk a gazdaság irányítási lehetőségekből. Nagyon nehéz, nagyon komplex kérdésről van szó. Számos érzékenység képviselteti magát a, itt a teremben is, a, a tanácsban is. Ugyanez az EKB-n belül is megjelenik, hiszen több nemzetiségű, több érzékenységű intézmény vagyunk, és mindig csak polgárainkra gondolunk, amikor a döntéseket hozzuk. B-terv. Itt mi nem az A vagy B vagy C vagy D országra vagy egy ötödik országra vonatkozóan hozzuk meg a döntéseket, hanem az egész eurózónára vonatkozóan van felelősségünk, és ráadásul ez tényleg egy globális kérdés. És nagy nagy lelkesedéssel próbáljuk kezelni ezt a válságot, amely a legnagyobb válság a második világháború óta. Tehát mi is megpróbálunk teljesen eljárni. E, állandóan éberek vagyunk, és önök is emlékeznek rá, hogy amikor 2007. augusztus 9-én elindultak az események, akkor meghoztuk az első fontos döntésünket, és ehhez mindössze néhány óra kellett. Tehát mindig éberek vagyunk, és erre az állandó éberségre önök mindig számíthatnak. A lehető legnagyobb szintű felelősségvállalásra intenénk, azok körében, akik a döntésekért felelősek, az Európai Bizottság és a kormányok vonatkozásában. Köszönöm. Most pedig szociáldemokraták Robert. Köszönöm, elnök úr. Két éve van recesszió Görögországban csökken a GDP, és így növekszik már ebből kifolyólag is a görög állam adóság. Ehhez jönnek még a további adósságok, amelyeket felvett az ország, ráadásul nagyon magas a kamat. Egy igazi európai megoldás az eurókötvények kibocsátása lenne. E, itt e, volt egy utalás erre, amelyre ön nem válaszolt. Egy olyan piacon, amely annyira likvid, mint az amerikai treasury piac, e, ezek az euró kötvények már de facto léteznek. A 27 tagállam garanciájával sikerült 80 milliárd eurót előkeríteni 3%-os kamatra. Egy ilyen kamatráta lehetővé tenni az összes tagállam számára, hogy újra finanszírozza magát, visszataláljon a növekedés útjára, és további befektetéseket eszközöljön. Ön nem akar csődöt, nem akar herkatot, de a Tremonti Juncker ötlet, amelyet a Braigel ötlet is, a Braigel intézet is támogatott, az önfigyelmébe ajánlható, egy nagyobb európai egység, és aztán pedig a, az adósság átrendezése. Önnek végezetül kellemes nyaralást, válságmentes nyaralást eh, kívánok. Köszönöm. Köszönöm, rendkívül méltányolom az ön utolsó kívánságát, és eh, mindannyian szeretünk, mindketten úgy tűnik, ugyanott szeretünk nyaralni. Egy nagyon valós kérdést tett fel. A kormányzó tanács álláspontja, ahogy ezt már mondtam, az az, hogy a legnagyobb szintű rugalmasságot kérjük el az EFSF-től, illetve az EFS-től majd jövőben. És itt természetesen egy olyan eszközről van szó, amelyet a piacról finanszíroznak újra. Egy komplex garancia alapján, amelyről az egyes kormányok döntenek. De összességében a piac felé egy egységes felelősségvállalás történik, az EFSF esetében is, és a, a jövőbeni e, eszköz esetében is a jelenlegi e, körülmények között. Ez a lehet, hogy legnagyobb e, rugalmasság, ugyanakkor, ami a kondicionalitást illeti, az egy olyan alapvető kötelezettség, amely alapján a további előrelépést el lehet érni. Köszönöm, most pedig az ALDE részéről következik egy kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony, Trisé úr. Mivel az Európai Központi Bank megváltoztatja a közadósságot, illetve az államháztartási adósságot bizonyos tagország esetében, tehát fiskális szerepet tölt be. Annak érdekében, hogy ezt a fiskális szerepet betölthesse, a az LKB. Mit gondol ön arról, hogy hasznos lenne nem csak, hogy európai pénzügyminiszter, de európai kincstárt is létre, kincstárat is létrehozni? A második kérdésem nagyon röviden. Aggódik a leverage eh, rate eh, miatt, hiszen 24%-hoz közelített a tőketartalék. Más bankoknál, Svájcban, Norvégiában, Svédországban 4 és 6 százalék közötti ez a tőketartalék. A Lehman Brothers 2008-ban a csőd előtt 30, náluk 30%-os közeli, 30%-os közeli volt ez a tőketartalék. Aggódik-e ön emiatt? Igen, hajlamosak vagyunk összevetni magunkat az USA-val, illetve más, nagyon, más nagy központi bankokkal, hasonló méretű központi bankokkal, amelyeknek hasonló jelentőségű problémákkal kell foglalkozniuk. Hogyha összehasonlítom az általános mérleget jelenleg az eurórendszerben, akkor a legutóbbi adatok alapján, és összevetjük a mostani helyzetet a válság előttivel, 2007. júniusának végén, mivel rendelkeztünk, akkor a mérleget tekintve növekedést érzékeltünk, mégpedig 600 milliárdnyi. 913-ról 3 trillió 500 valamennyi volt ez az összeg. Tehát ez 1,7%-os növekedés, szoros növekedés. Az aranyára is csökkent, növekedett, illetve más fontos területeken is hasonlók történtek. Hogyha ezt monetáris eszközökkel veszem, vetem össze, akkor egy sokkal szerényebb mértékű növekedést látok, kb. 20%-osan. Ha összevetem magunkat az USA-val, ez egy természetes összehasonlítás, akkor 400, 845 milliárd a volt ez az összeg um, a válság előtt, és uh, két uh, trillió 700 millió, tehát háromszoros volt ez a növekedés. Kicsit több, mint háromszoros. Természetesen az általános összeg is növekedett, de ez sokkal szerényebb szinten maradt, mint az USA-ban. Ja, ott a Federal bank a hasonló intézmény, az általános mérleget tekintjük. Nagyon fontos növekedéseket regisztráltunk, ami az aranytartalékokat illeti. Nagyon odafigyelünk a munkánkra, Óvatosak vagyunk, megteremtettük a keretet, mint említettem, az általános kollaterális keretet, és megpróbálunk nagyon odafigyelőek lenni, ami a kockázatokat illeti, a vállalat kockázatokat. És ez folyamatosan foglalkoztat bennünket, a kormányzó tanácsot mindez folyamatosan foglalkoztatja és továbbra is óvatosak maradunk, és szigorúan külön szeretnénk választani a standard intézkedéseket a nem standard jellegűektől. Köszönöm szépen! Elnézést szeretnék kérni, mert át kell adnom az elnöketet az alelnök úrnak. El kell mennem, mint már korábban említettem, egy trialógusra, um, gazdasági kormányzással kapcsolatos trialógusra. Emlékeztetném a képviselőket arra, hogy nem utolsó alkalommal van alkalmunk találkozni Tisi úrral. Szeptember 19-én ő majd még egyszer ellátogat hozzánk, de természetesen már most is uh, meg szeretnénk köszönni eddigi munkáját. Ez Tóli úr veszi át a az elnökletet, még öten szerettek uh, volna kérdést feltenni, kettesével kéne ezt megpróbálni. Át is adom akkor az elnökletet. Köszönöm szépen. Nagyon rövid az időnk. Éppen ezért arra kérem a kollégákat, hogy legyenek nagyon rövidek, ami a kérdéseket illeti. Luling asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tüssé elnök úr, még akkor is, hogyha nem utolsó alkalommal van itt nálunk a szakbizottságban, illetve az Európai Parlamentben, fontosnak tartom, hogy megköszönhessem uh, azt a munkát, amiről tanul bizonyságot tett az elmúlt hónapokban, különösen a pénzügyi és gazdasági válság kapcsán, a stabilitás, uh, az euró stabilitásának garantálásában. Tudom, hogy a történészek is tisztelettel uh, adóznak majd az ön munkája előtt, amit ön nagyon megérdemel. Az elmúlt eh, évek eh, eseményei nem kevés politikai felelősséget, illetve felelősséget ruháztak önre. A következő kérdésem van. Ami a pénzügyi perspektívákat illeti, 2020-ban az Európai Bizottság javaslatot tett a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére, mégpedig Európai Uniós szinten mégpedig megfelelő forrásként, tényleges forrásként. Egy ilyen típusú intézkedésről ön mit gondol? Annak idején óvaintett ettől az adótól. 230 milliárd eurós bevételt jelentene mindez, ez elég populista. A bizottság azt szeretné bizonyítani, hogy azokat a bankokat bünteti, amelyek a pénzügyi jogot megsértették, és ez tulajdonképpen büntető jogba helyezi a kérdést. Szeretnék a, a tartós válságmechanizmussal kapcsolatban is egy kérdést feltenni. A tagországoknak ezt ratifikálniuk kell. 2013. júniusa után ön mit gondol a tagországok kötelezettségeinek felvásárlásáról a piacon? Ez az első kérdésem, a második kérdésem. Mennyire lehet garantálni az állami garancia használta helyett ezt a kérdést? Köszönöm. Nem fogom meglepni a válaszommal. Továbbra is fenntartjuk azt az érzést, hogy a pénzügyi tranzakciós adó, amit Európában be fognak vezetni, a világ többi részén azonban nem, legalábbis az elsődleges piacon, fontos veszteségben is mutatkozni fog majd Európa számára. Éppen ezért ez egy félelmetes pillanat lesz, hiszen nagyon fontos Európában megtartani a műveleteket, és a pénzügyi iparágat úgymond ellenőrizni kell, egy olyan környezetet kell biztosítani a számára, amely ellenálló. A pénzügyi ágazat, a pénzügyi szektor továbbra is nagyon fontos a fejlődött a iparosodott országok számára, illetve a fejlődő országok számára is. Ugyanazt a véleményt képviseljük, mint korábban. Ami a rugalmasságot illeti, az ISF kapcsán nagyon fontos a pénzügyi stabilitást megőrizni Európában, és fontos olyan eszközöket létrehozni, amelyek hozzáigazodnak a jelenlegi valósághoz, tehát nem csak erőteljes feltételességen kell, hogy mindez alapuljon, meggyőző feltételességen, és ezt nagyon óvatosan nyomon kell eh, követni, tehát fontosnak tartjuk eh, a rugalmasságot, és nem ellenezzük az elsődleges piacokon történő beavatkozást, a másodlagos piacoknál más a helyzet. Garanciák segítségével lehet itt beavatkozni, és fontosnak tartom a maximális rugalmasságot. Köszönöm. Ferrer asszonynak és Bulman úrnak adok lehetőséget, és kérem őket arra, hogy tegyék fel e a kérdéseiket. Um, muito obrigada I'm going to speak Portuguese. Merci. Uh, muito obrigada, uh, eh, Sr. Presidente. Uh, eu penso que neste momento... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem, hogy most egy kicsit szabadabb elképzelést alkothat az eurozóna helyzetéről, és az, hogy azt javasolja, hogy legyen egy eurózóna pénzügyminiszter, én úgy tartom, hogy ez egy első lépés egy hosszú távú megközelítésben, annak ellenére, hogy az ön mandátuma nem sokára lejár. Úgy tűnik, hogy bizonyos egyensúly hiány létezik. Szeretném megkérdezni ezért, nem fontos-e annak átgondolása, hogy az eurozóna tovább tud-e élni egy olyan költségvetéssel, amely majdnem ugyan olyan, mint akkor, amikor Görögországnak megadtuk az első megmentő csomagot. Tudjuk, hogy a, a, a dollárt nem fenyegeti semmiféle kockázat, tehát egy föderális költségvetés nagyon fontosan meggondolandó, és az euró kötvények szerepe is meggondolandó. Esetleg egy európai monetáris alapítványt kellene létrehozni, azon kívül elérhető lejáratokat. Nem lehetne, hogy ez lenne egy jó közös európai alap? Úgy gondolom, hogy a kormányközi megközelítés már elavult. Most ideje, hogy döntéseket hozzunk, és elismerjük azt, hogy a kiigazítási kiigazítások már nem elegendőek, egységes piac van, egységes eurózóna van, és a tagállamok kezében lévő eszközök korlátozottak, nem megfelelőek a problémák megoldására. Még egy megoldatlan kérdés, a globális megközelítés kérdése amelyet mi aszimmetrikus megközelítésnek is nevezünk és itt a parlament és a, gaz, és a tanács bevonásáról van szó, amikor a gazdasági csomagokat, csomagot összeállítjuk. A tagállamoknak nincsenek meg a megfelelő eszközeik a kiigazításra, még akkor is, hogyha látják a strukturális hiányosságokat. Tehát az eurozónán belül nincsenek meg a megfelelő eszközök annak érdekében, hogy a megfelelő növekedési pályára vissza tudjunk térni. Elnök. Köszönöm szépen a kérdést, de szeretném, hogyha Ferreira asszony kérdését is föl tudná, kérdést is meg tudná válaszolni, mert el kell mennie. Válasz. Köszönöm a kérdést. Még egyszer azt mondanám, hogy arra kell összpontosítanunk, ami jelenleg rendkívül fontos, mégpedig az euró övezet kormányzása. És az az előrelépést, amelyet most rögtön el kell érnünk. Ezzel kapcsolatban már kifejtettem a véleményünket, vélemény az álláspontunkat, és nyilván meg fogjuk gondolni, hogy mi, lenne, mi legyen akkor, hogyha nem teszünk mindent meg, akkor azt hiszem, hogy túlságosan gyengén fogunk föllépni. Az euróbonddal kapcsolatban már, meg euró kötvényekkel kapcsolatban már szintén kifejtettem az EKB álláspontját, az EFSF-et megalapítottuk, ez, ez lesz majd az ESM holnap. Ez egy olyan alapítvány, amely igen nagyon igen széles, nagyméretű, nagy jelentőségű alapítvány, és ez az IMF, illetve nemzetközi közösség követelményeknek is megfelel. Ennek az alapítványnak mi maximális rugalmasságot akarunk adni, viszont a feltételeknek maximálisan eleget kell tennünk. A jelenlegi helyzet nagyon nehéz, de azok, akik megfelelőképpen állnak most mindenhez hozzá, egész másképpen, másképp, más helyzetben vannak, mint akik nem hajlandóak a megfelelő hozzáállást tanúsítani, és ez is hozzáad a helyzet képhez. Ez igaz a kamatlábakra, igaz a növekedési potenciára, és minden egyéb területre is az észszerű politikák és a megfelelő strukturális reformok megtérülnek. Ezek foglalkoztatásban, munkahelyteremtésben mutatkoznak meg, tehát mindenkinek ebben az irányban kell elmozdulnia, és meg kell azt is előzni, hogy rossz irányba induljanak el a fiskális politikák, illetve fiskális politikák. És a versenyképességi indikátorok is nagyon lényegesek. Egyetértek abban, hogy a pertinens a kérdése, de minden esetre a, fenntartom az szempontaimat. Köszönöm Trisé úr, Bumányu Ásztin. Én vagyok az utolsó hozzászóló? Jó, hát tulajdonképpen követem a felszólási sorrendet, úgyhogy ha én jövök, köszönöm szépen. Elnök úr, eh, Balc kolléga feltett egy kérdést, ez nyitott kérdés. Ő megkérdezte, hogy mi a helyzet a hitelminősítő intézetekkel. Mennyire elégedettek eh, az Európai Unióban az eddigi jogalkotással, és eh, Balc kolléga kérdése felvetette azt, hogy vajon van-e piactorzító hatások a hitelminősítő intézeteknek. Most már jobban hallanak? Akkor még egyszer kezdem. Ähm, dann war ich auf dem falschen Mikro, Entschuldigung. Ähm, ja, ich wollte die Frage vom Kollegen... Balc kolléga kérdésére térek még egyszer ki, a hitelminősítő intézetek kérdésére, és mennyire elégedettek ezzel kapcsolatban a eddigi európai jogalkotással mindezzel, amit ezen a szinten sikerült eddig elérni, illetve a hitelminősítő intézetek versenytorzító, piactorzító hatással bírnak-e, illetve szükség van-e arra, hogy Európában új hitelminősítő intézeteket hozzunk létre. Ön mit gondol a kritikus piaci résztvevőkről? Beszéltünk az elstabilitásról, és ön beszélt bizonyos országok magatartásáról, ról, a célok betartásáról, az infláció csökkentéséről, az ön gazdasági megközelítési és értelmében, amennyiben egy ország folyamatosan eh, az inflációs cél arat marad, az európai eh, inflációs cél alatt, akkor ön erről mit gondol? Tehát gazdasági szempontból egy fontos ország, ha mondjuk hosszú távon az európai cél alatt madar. Ennek a belső piacra van-e hatása, vagy nincsen, illetve ezzel a problémával dolgoznunk kell -e még? Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen az első kérdésére válaszolva. Még mindig nyitott kérdésről van szó, egy nagyon fontos kérdésről. Balc úr erre már kitért. Ez egy globális kérdést vetett fel. Megpróbáljuk a világot, és kevésbé prociklikussá tenni különböző hatásoknak felfelé és lefelé történő hatásoknak kevésbé kitenni. Tehát a globális szinten működő hitelminősítő intézeteknél a hatásgyakorlás bizonyos intézeteknél volt, és ez prociklikusnak tűnt. Nagyon sok előrelépést sikerült elérni, ami a konfliktusok, érdekkonfliktusok elkerülését illeti ezen intézeteken belül. Javítani szeretnénk a felügyeletet is. Az egész világon, az Atlanti óceán mindkét partján jellemző volt ez. Létezik egy probléma, oligopolisztikus megközelítésekkel is, amelyek magától értetődően prociklikusak. Minden befektető, piaci részvevő, pénzügyi intézet felé ugyanezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, azaz, hogy ők maguk vizsgálják meg a helyzetet, ezt javasoljuk. Nézzék meg ezeket az eszközöket, illetve az aláírásokat, amelyekbe beruháznak. Ez pedig meg is történt, különösen akkor, amikor a szabályozók megpróbálják az általános felügyeleti szabályokat a hitelintéz, hitelminősítő intézetek részéről bevezetni ami az új hitelminősítő intézeteket illeti, itt a főintézetek körének bővítését illeti, ez szintén még nyitott kérdés folyamatosan. Az előmenete komoly, le, illetve túl szigorú lenne azt mondani, hogy még nem történt semmi, de túl naív lenne azt gondolni, hogy már elértük azt a szintet, ami megelégedésünkre szolgálhatna. Ön említett egy országot, amelyről ön célozgatott, tudom, hogy melyikre gondol. Én azt következőképpen látom, hosszú távon minden ország, kivéve bizonyos speciális eseteket, a 2%-os, 2%-os közeli szintet kell, hogy elérje, megpróbálnia kell elérni ezt. és a megfigyelők ebben bízni tudnak az elkövetkezendő tíz évben, tehát fontos, hogy ez így legyen. Németország különleges helyzetben volt, hiszen vissza kellett, hogy nyerje a versenyképességét. Ne felejtsük el azt, hogy az eurózóna kialakítása kor államadósági hiánya küzdött Németország. Ma ez furcsának tűnhet, de tényleg így volt akkor. És mind a az államháztartása, mind a magánszektorra. Igaz volt ez, és spontán módon mind a vállalkozások, a, a cégek felismerték azt, hogy vissza kell nyerni a bizalmat. Illetve fontos, a vers, fontos volt a versenyhelyzetet újból megteremteni, versenyképességet. Tehát, hogyha az ember átlátható módon megfelelő, stabil gazdálkodást folytat, akkor ez előbbre viheti. Azt gondolom, hogy a normát kell megpróbálni tartani az eurózónában, és ez a múltban is így volt. Ne felejtsük el, hogy az eurózóna történetek első 12 évében kitűnő eredményeink voltak, ami az elstabilitást illeti Németországban. A 3%-os áfa növekedés ellenére 1,5% volt az államadósági hiány 12 éven keresztül, az elmúlt 50 évben ilyen szintet nem sikerült előtte sem, utána sem elérni. Tehát ez a stabil rezsimnek volt köszönhető. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó kérdés Thomas Mantól jön, néppárt. Köszönöm szépen, Trisé elnök úr, kedves szomszéd Frankfurtból. Németországban volt a női foci VB, és az LKB ezen részt vett. Ennek mi nagyon örültünk. Hát minden bizonyal érzékeli azt, hogy szomorúak vagyunk az ön távozása miatt itt az Európai Parlamentben, és ön igenis nagyon megérdemelte a Károly díjat. A politikai politika diplomácia ellenére mindig világos szavakat talált, és megpróbáltam kideríteni azt, hogy a váltás Mário Trági kapcsán ez megvalósítható-e. Az ECOM-ba ő is ellátogatott, tehát az Európai Unió mentő ővét Jean-Claude Trichet aláírja, a transferunióra való áttérést el kell kerülni, ami a magánhitelezők bekapcsolását illeti, és hogy ők hitelezzenek a görög vállalkozók számára, és az, hogy ezt alternatívaként tekintsük a, az szerkezeti átalakításához, itt eltérhetnek a vélemények ön és utódja között, ami pedig a pénzügyi tranzakciós adót illeti, itt is nehézségek vannak. Hát vajon ez egy megfelelő eszköz a gondatlan cselekedetek esetén? Vannak-e itt különbségek? Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent sikerült önnek elérnie. Gratulálunk még egyszer, és még lesz alkalmunk tiszteletnyilvánításunk kifejezésére. Uh, let me, let me only say that... Uh... Nem, csak annyit mondanék, Két-három adót, két-három <laughs> megjegyzést fűznék a pénzügyi tranzakciós adó kérdéséhez. Ez vonzó lehet önök számára. Egy sor megfigyelő is így véli, és eh, Tobin úr ötlete volt, aki egy nagy elme. Egyébként ő maga is azt mondta, hogy nem feltétlenül vezetné be a Tobin adót ma. ha ha a pénzügyi rendszer működésével nem vagyunk elégedettek, akkor további homokot kell a gépezetbe szórni? Mert ha valami nem működik jól, akkor persze kell valamit kezdeni azzal a résszel, ami, ami nem működik, de nem feltétlenül úgy, hogy Eh, hogy homokot szórunk a szerkezetbe, és aztán még eh, nehezebben működnek, a, vagy forognak a fogos, fogaskörökek. A másik a versenyképességi kérdés. A versenyképességi vonatkozásai ennek a az adónak nagyon valódiak. Hogyha bizonyos tranzakciók drágábbak lesznek Európában, mint a világ egyéb részein, akkor azokat a tranzakciókat a világ egyéb részein fogják intézni. Efelől ne legyenek kétségeink. Tudjuk, hogy eh, az eurókötvények eh, globális forgalma New Yorkból eh, Londonba azért jött, mert az adók miatt New Yorkban a tranzakciók drágábbak voltak. Tehát ezek, ezek valós következmények, hogyha úgy vezetünk be egy ilyen adót, hogy nem globálisan. Ez igaz lesz a globális tranzakciós, illetve a pénzügyi tranzakciós adóra is. A jelenlegi világban egyébként, amely teljesen globalizált, és ahol nem csak a fejlett gazdaságok tevékenykednek, hanem hanem a feltörekvő országok, és ugye azt használjuk azt a szót még, hogy feltörekvő országok, de aztán eh, amikor néha ellátogatok egy-egy ilyen országba, akkor azt látom, hogy ezek gazdagabb, eh, nagyobb jólétben élő társadalmak, mint eh, Európa vagy Amerika. Egy nagyon gyorsan átalakuló világban élünk, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bevezetni vagy lehet csak bevezetni valamit, ami nem globális. De ismerik, a, ismerik az álláspontomat, nem indulnék el ebbe az irányba, amit önök javasolnak, de tudatában vagyok annak, hogy egyre erősebb ez a törekvés. A mi kötelezettségünk azonban az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy vizsgáljuk meg valamit globális szempontból, semmi olyasmit ne tegyünk, amit később megbánunk. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, mindig, mint mindig most is örülünk, hogy részt vett ezen a meghallgatáson. Nagyon kellemes, csendes nyaralást kívánok önnek. És hadd emlékeztessek arra, hogy egyszerűbb volt az országok válsághelyzetét megoldani, amikor ön a Párizsi klub megold, megállapodásait irányította, és én emlékszem, hogy 1982-83 környékén, amikor Románia újraütemezte az adósságait a Párizsi klubnál, akkor könnyebb volt a helyzet, mint most. Köszönöm, méltányoljuk mindazt, amit ön az Európai Unióért és az Eurozónáért, sőt, tovább megyek, akár a globális érdekekért tett. Köszönöm még egyszer. Next meeting is Monday, 7 Következő ülésre hétfőn este hétkor kerül